feltéve, ha kijelenti, hogy semmiféle olyan funkciót nem tölt be, amely ezzel a feladattal itt az Európai Parlamentben összeegyeztethetetlen. Egy hibajavításra van még szükség. A transz bizottság a 2011. szeptember 27-i állásfoglalásban foglaltakkal kapcsolatban javítást jelentett be. A 216-os szabály negyedik bekezdése értelmében ezt a javítást akkor hagyjuk jóvá, hogyha az elkövetkezendő 24 órában 40 tag nem kéri ennek a szavazatát. Úgyhogy ha ma nem szavazunk, akkor csak bejelentem ezt a tényt, és 48 órájuk van arra, hogy esetleg szavazást kérjenek. A teljes szöveg pedig megtalálható az Európai Parlament weboldalán. Ruth Berent asszony két szót. Oké. Okay. Pan Leichtfried. Pan Leichtfried. Leichtfried úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valószínűleg nem a megfelelő pillanat ez, de végig gondoltam, mikor lenne megfelelő pillanat a nyilatkozatra. A kolléga fölhívott arra, felhívta a figyelmemet arra, hogy nem nincsen igazán különösebb oka a felszólalásomnak, de nincsen a listán a nevünk, tekintettel arra, hogy Roth Béren kollégát hívták felszólásra, helyette jelentkezem, hogy nem stimmel az ülésrend, jó lenne, hogyha ezt megvizsgálná az ön szolgálata. E, Mi to sprawdzimy. E, dziękuję panu. Köszönöm szépen a megjegyzését. Mindenképpen azonnal ellenőrizzük. Az Európai Néppártól, a Liberális Pártól, illetve a GUE-tól bizonyos kinevezési kéréseket kaptam.